kollégák, folytassuk az ülést. Van egy pár bejelenteni való, mielőtt hozzálátunk. A tanácstól megkaptuk az állásfoglalást első olvasatban az indokolással együtt, és a bizottság álláspontját is a címet a jegyzőkönyvben fogjuk eh, rögzíteni. A három hónap, amin belül a parlamentnek be kell eh, nyújtani az álláspontját, holnap, május 21-ével indul. Másodszorban a tegnapi ülés jegyzőkönyve és az